So, good morning. Szép jó reggelt kívánok. Folytatjuk a tegnap megkezdett jogi albizottsági ülés. Nagyon érdekes volt a meghallgatásunk az új információs technológiákról és az emberi jogokról. A Nokia, Siemens Networks-től és a Google-től is szakértők vettek részt a nyilvános meghallgatásunkon tegnap. Szintén nagyon érdekes volt az arab világ és az emberi jog kérdése az arab világban a Freedom House együttműködésével két demokrata aktivista Szíriából és Egyiptomból látogatott el hozzánk, akik a Freedom House díját is elnyerték, valamint Alib Malik fia, akinek édesapját Damaszkuszban elítélték és börtönbe zárták, az ő fia is ellátogatott tegnapi meghallgatásunkra közénk. Térjünk át a mai nap programjára. Kicsit átszerveztük a napi rendet. A kérdések a bizottság számára, ez a napi rendünkön az első pont, és André Kiene asszony az emberi jogok helyzetéről Mexikóban tesz föl egy kérdést a bizottsághoz. Ha nem kívánja a kérdést feltenni, akkor azonnal a bizottságnak adom meg válaszadás jogán a szót. A bizottság képviselője. Köszönöm, elnök asszony. A mexikói kérdésre én szeretnék a én szeretnék megválaszolni. Az elnök asszony kéri, hogy hangosabban beszél. Gianfranco Bocchini vagyok, én vagyok. A DG Relax eh, Európai Bizottsági Mexikó ügyekért felelős kolléga. A bizottság megköszöni a ö, szakbizottság kérdését Mexikóról. A bizottság ismeri a helyzetet Mexikóban, amelyre a kérdés vonatkozik, és igen, aggályosnak találja ezt a kérdést, és minden módot megkívánunk ragadni, amely rendelkezésünkre áll, hogy megoldjuk a kérdést. Ezt a témát rendszeresen a mexikói politikai párbeszéd fordulókon, így az EU-mexikói csúcson is megbeszéltük, amely a kétoldalú emberi jogi párbeszéd fórumot 2010. május 4-én is megszervezte. Ezen ülésen az emberi jogokra, kulcs emberi jogi kérdésekre vonatkozott például a katonai rendőrségi erőhasználata, a, a sajtószabadság korlátozása volt, és igen, nyitott volt a párbeszéd szelleme, számos specifikus esetre is utalás történt egy keretet is megállapítottunk, amelyben az Európai Uniós aggályokat elmondtuk. Az Európai Unió képviselői elmondták, hogy az emberi jogok megsértését mind a katonai, mind az államrendőrség is megsértette, különösen a katonai bíróságok szerepére történt utalás. Az EU elmondta, hogy emberjogi harcosokat fenyegetnek és megölnek Mexikóban. Múlt évben is történt ilyen eset. Három zsurnalisztát öltek meg 2010-ben. A helyi stratégiát is megtárgyalták annak érdekében, hogy jobban végrehajthassák az EU emberi jogi stratégiáját Mexikóban. Három esetre történt utalás, és az emberi jog védelmét kell foganatosítani Mexikóban. Mexikói oldal azt javasolt, hogy egy munkacsoportot állít föl annak érdekében, hogy specifikus esetek kivizsgálására kerüljön sor az emberi jog védelmében. Ezen törekvést az EU is pártolja ami az emberjogi harcosok és újságírók gyilkosságait és fenyegetését illeti, a mexikói partner egy mm, intézkedéscsomagra utalt, de elismerte azt is, hogy javításra van még hely. Az uhahai esettel kapcsolatban a helyzetet meg kell oldani helyszínen annak érdekében, hogy a bűnelkövetőket igazságszolgáltatás elé vigyék. Mexikóban szeretnénk a mexikói hatóságokkal újra felvetni ezt a kérdést. A héten az EU delegáció képviselői az uahai e, eset áldozatainak e, jogi képviselőivel kíván találkozni, Uzony azon napon Omares Passával és Beatriz Kerinyóval is e, találkozásra került sor. A bizottság újra elmondja azt, hogy az Európai Unió politikájának, harmadik országos politikájának egyik fő kérdése az emberi jogok védelme. Közös értékek védelméről van szó, emberi jogi értékek védelméről, de nem csak erről. Mexikó stratégiai partnere az EU-nak, minden egyes témát tehát fel kell karolni ezen virágzó kapcsolatokban, így például az emberi jogok védelmének kérdését is. Különösen egy olyan végrehajtási tervről van szó, amely május 16-án azt pontosítja, hogy mindkét oldal egyetért abban, hogy a stratégiai partnerség hozzáadott értéket képvisel annak érdekében, hogy megfelelő kapcsolatokat ápoljunk, hogy értékeket, érdekeket, érdekeket, a demokrácia, demokrácia kiteljesítését, az emberi jogok védelmét és a jogállamiságot is ö, megvalósítjuk. A bizottság minden rendelkezésre álló lehetőséggel foly, ö, nyomon követi e témákat, és tárgyalásokat folytat e kérdésről rendszeres, támo, ö, rendszeres közös parlamenti ö, kétoldalú tárgyalások során. Elnök asszony, a kérdés feltevőjének van-e kérdése. Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök ma reggel. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy többet szeretnék még tudni specifikus esetekről. Először is. Utalt a bizottság képviselője arra, hogy a mexikói kormány végrehajtott olyan intézkedéseket, amelyen keresztül az újságírók gyilkosságainak kivizsgálására, a helyzet megváltoztatására sor kerülhet. A bizottság tud-e olyan specifikus intézkedésekről, amelyeket a mexikói hatóságok foganatosítottak ennek érdekében? Milyen cselekvése tervről van szó? Mi hallottunk ilyen gyilkossági esetekről, újságírók meggyilkolásáról, és ez elfogadhatatlan, mert az Európai Unió stratégiai partnerségéről van szó Mexikóval, és elfogadhatatlan, hogy ilyen jogsértések történjenek egy stratégiai partnernél. Szeretném, hogyha a végrehajtó bizottője mélyrehatóbban fejtené ki a gondolatát, de én magam is hadd mondjak még el valamit az Európai Parlament mexikói delegációjának póttagja vagyok, és az Európai Parlamentben egy nyilvános meghallgatást szeretnénk kezdeményezni három kérdéssel. Újságírók meggyilkolása, az emberi jogok harcosainak védelme és a mexikói börtönök helyzete nem maradhatunk szavak nélkül ezzel a helyzettel kapcsolatban. Most megadom a bizottság képviselőnek a szót válaszadásra. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Már mondtam, hogy nagyon őszinte párbeszédet folytattunk ezekben a kérdésekben. Az első emberi jogi párbeszédi találkozónkon május 12-én Mexikóval az EU ragaszkodott hozzá, hogy fenntartásaink vannak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. El kell, hogy mondjam, hogy a mexikóiak nagy erőfeszítéseket tettek, hogy megértsék és válaszoljanak a kérdéseinkre, aggodalmainkra. Ismertettük velük az aggodalmainkat. Gomez Oblero miniszter helyettes azt javasolta, hogy egy munkacsoportot hozzunk létre. ahol az EU is részt vehetne. Jelen volt a mexikói belügyminisztérium képviselője, és egyértelművé tették, hogy tartják önk a kapcsolatos specifikus kérdésekben. Megemlítettek bizonyos eseteket, amelyeket éppen kivizsgálnak. Az újságírók elleni fenyegetéseket és gyilkosságokat illetően a szövetségi főügyész felelős ezért a kérdésért, tehát van egy ember, aki alá tartozik ez a téma. Ő tájékoztatott minket a vizsgálat állásáról, különösen a három újságíró januári meggyilkolását illetően. Nem említettek semmiféle akció, intézkedési tervet, ahogy ön ezt kérdezte de az volt a benyomásunk, hogy a mexikói kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy alaposan kivizsgálja ezeket a kérdéseket. Tehát még egyszer, ők nem említették a specifikus intézkedéseket, vagy terveket, de egyértelmű volt, hogy a mexikói kormány és hatóságok felkarolták ezt az ügyet. Elnök, köszönöm köszönet a bizottságnak, hogy Betty Carigno és Yuri Jakola gyilkosságát, meggyilkolását felvetették az első párbeszédben. Hogy tudják, én küldtem egy levelet ezzel kapcsolatban a küldöttségnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő, és talán véget vetne az Oaxaki helyzetnek, ahol a paramilitáris elők összefognak a helyi elittel, és hátráltatják a vizsgálatokat, és a bűnösök elítélését, akik pedig bűnösök a benszülöttek meggyilkolásában is. Küldünk Mexico Cityből június 7-en a benszülötteknek Oaxacába, San Juan Copálába egy humanitárius segélyszállító konvojt. Omar ezt persze talán tudják, akivel ön is találkozott, tegnap itt volt, és az az érzésem, hogy a helyi közösség tagjai és szomszédaik veszélyben vannak. Úgyhogy azt kérném a Mexico City képviselettől, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy megvédjék ezeket az embereket. Szeretne erre reagálni? Köszönöm, elnök asszony. Igen, röviden. Ismerjük a helyzetet, már felvetettük a mexikai hatóságoknak. Amint tudják, a mexikai hatóságok behívták és felhívták az európai tagállamokat, hogy tájékoztassák őket, hogy milyen összetett a helyzet és veszélyes, és külön vízumokat bocsátottak ki annak érdekében, hogy hozzáférjünk az adott területhez. A bizottságot nagyon akasztotta ez a helyzet, de a bizottságnak a biztosítása a mexikói hatóságok feladata. Ennek ellenére a mexikói küldöttségünk figyelemmel követi ezt az ügyet, és tartja kapcsolatot a szövetségi mexikói szervekkel pénteken lesz egy talál, pénteken felvesszük a kapcsolatot a külügyminisztériummal, és lesz egy találkozónk jövő héten. Már volt egy találkozónk kedden az áldozatok ügyvédeivel, és felvetettük a kérdést az emberi jogi párbeszédben is. Az EU nagykövetségek tájékoztatják majd az állampolgáraikat, hogy veszélyeztetett az övezet, és hogy milyen kockázatokkal jár az odautazás. A külön vízumról is. Nem minden nagykövetség teszi ezt majd meg, de ez a valós helyzet ma. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Köszönöm azt is, hogy a specifikus kérdése is válaszolt. Most akkor áttérhetünk a második kérdésre. Kill Milsen kolléga kérdése a nyugat-pápuai benszülöttek jogait illetően. Szeretném megismételni a kérdést, hogy rögtön térünk a válaszra. Úgy gondolom, hogy a bizottság közvetlenül válaszolhat, ugyanis nyugat-pápuai őslakosokról van szó, és különösen általában az őshonos lakosság jogainak érvényesítésére vonatkozik a kérdés, úgyhogy ha a választ meghallgattam, utána válaszolok. Köszönöm. Most kérem akkor a bizottság válaszoljon a feltett kérdésre. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen Kilnécen asszonynak is a kérdését. Egy jelentős kérdésről van szó az őslakos ö, emberek jogairól. Pedro Margines Vargas kollégám specifikusan fog önnek megválaszolni Indonéziáról, én pedig mivel általános kérdést tett föl a bizottság kezdeményezéseire letéren, röviden szeretném elmondani, hogy az általános Európai Uniós politika milyen keretek között valósul meg. Ami az őslakosok jogait érdekli, érinti, az emberi jogok általános képébe beletartozó ö, témáról van szó. A 2007-es ENSZ ember őshonosok jogait védő egyezmény is az Európai Unió egyik csapás vonalát jelenti most már. Ami a mainstreaminget, ahogy mi szokás szerint ezt nevezzük, illeti, bilaterálisan és ö, multilaterális módon is tárgyalunk e kérdésekről. A kétoldalú egyeztetések ö, részét képezi azon rendszeres törekvés, hogy előremutató módon az ENSZ fórumain, például a New Yorki Harmadik Bizottsági vagy a Genfi ENSZ fórumon fellépünk ez ügyben, másrészt pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ENSZ programjaiban és munkaprogramjában, így a pénzügyi támogatásban és az a, a az ILO hivatala felé föllépünk. Különösen fontosnak tartjuk az ENSZ speciális eljárásainak, így Annája főelőadónak, az emberjogi védőnek, az őslakosok emberjogainak védőivel együttműködünk. Igen fontos 2007-es eh, nyilatkozatról van szó, és az elmúlt hónapban is New Yorkban láttuk, hogy milyen jelentős események történtek. Az új-zélandi csatlakozásról szólnék a nyilatkozathoz, az USA, Kolumbia is csatlakoztak és részt vettek ezen közös erőfeszítésen, hogy az ENSZ nyilatkozathoz csatlakozzanak. Ami a nyilatkozatokat illeti, minden évben nyilatkozatot fogalmaz meg a szakbiztosunk, a külügyi kapcsolatokért felelős szakbiztosunk, az augusztus 9-i nem igazán ideális napra eső őslakosok nemzetközi napján, és Ashton asszony is nyilatkozatot kíván tenni augusztus 9 én fontos kérdésről. Ami a kétoldalú tárgyalásokat illeti, mindenképpen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kérdéses országok fejlesztési tervébe beépítsük az őslakos jogok védelmét, emberjogi kérdéseket, különös tekintettel Indonéziával, egy külön ö, ö, júniusi ö, fordulóban az emberjogi párbeszédet kétoldalú szinten folytatjuk majd azon országokkal, amelyek esetében az őslakos kérdés fontos kérdés. Ezen jelentős problémákat felvetjük tehát ezen országokkal. A demokrácia és emberjogi instrumentum pénzügyi támogatásban részesíti az őslakos fellépéseket, célirányos fellépéseket nemzetközi szervek szintjén, NGO-k szintjén és őslakos szervezetek pénzügyi támogatásával is. Például pénzügyi támogatásban részesítettük az őslakos NGO-k részvételét az ENSZ vonatkozó ülésein és tárgyalásain, így hallathatják hangjukat az őslakosok az ilyen form, fórumokon minden további fejleményről szeretnék beszámolni, de természetesen az indonéz specifikus kérdésre kollégámnak, Pedrónak adom meg a szót. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását. Kilnészen úr asszony kívánja -e folytatni a kérdését? Igen. Ami az általános sékot illeti, azt szeretném elmondani, hogy személy szerint része, részt vettem az ENSZ fórumon, amely az őslakosokkal foglalkozott, viszont a jelentés, amely kiváló jelentés, nem tudtam részt venni személyesen, nagyszerűen utal arra, hogy milyen eszmecserére került sor, és külön kihasználnám azt, hogy milyen nagyszerű munkát végeztünk az őslakosok esetének feltárásában. Viszont hallottam valamit, amire utalnék, tehát, hogy az Európai Unió olyan országokban, ahol laknak őslakosok, még inkább figyeljen az őslakosok hangjára, és hogy elutazzon az ilyen országokba, melyekkel kapcsolatokat ápolunk képviselők, New Yorki képviselőktől hallottam azt is, hogy gyakran túlzottan megelégedünk azzal, hogy a kapcsolatokat csak a brüsszeli, úgynevezett macskakörmös brüsszeli eh, képviselőkkel folytatjuk, és eh, jobb lenne, hogyha közvetlen kapcsolatokat ápolnánk azon szervezetekkel, amelyek helyszínen, a terepen eh, tevékenykednek az őslakosok érdekében. Ne csak az Európai Parlament ben fizikálisan megjelenő képviselőkkel, őslakos képviseletekkel tárgyaljunk, amennyire erre lehetőség van. Jó lenne, hogy amikor az Európai Parlament hivatalos képviselete ellátogat az ilyen őslakosok lakta országokba, ott valóban lépjünk föl mi is. Jól értelmezem el, hogy további kiegészítő kérdése nincs. Jól értelmezem, hogy a bizottság még hozzá akar szólni? Igen. Nagyon specifikus indonéz kérdésről van szó, ez volt az érdemi kérdés, persze én most az általános képet ö, rajzoltam föl, megértettem a jelentős üzenetét a kérdés feltevőjének. Valóban ö, igen privilegizált helyzetben vannak a képviselőink, hiszen az őslakosokkal is találkozhatnak emberjogi kérdések megvitatására helyszínen, terepen, az országokban, ami a demokrácia és emberi jogok instrumentumát illeti. Az olyan országokban, mint Kanada és USA például, ott nem feltétlenül szükséges, hogy komoly intézkedésekkel finanszírozzuk a country-based scheme-en keresztül ezen aktusból magát a fellépést Oroszországban viszont már sokkal inkább jelentős lehet az ilyen intézkedés. Martínez Várgez úr, kollégám, most már ö, Indonéziával folytatja. Igen, megadjuk a szót a másik EU-s képviselőnek, bizottsági képviselőnek. Köszönöm szépen. Hogy mondom el kiegészítésül az ön kérdésére adott válaszhoz a következőket. Először is a bizottság aggodalommal követi nem csupán a Pápua új kialakult konfliktust, hanem a Pápua földön kifejlődött az egyes törzsek között zajló összecsapásokat is, amelyek a helyi politikai hatalom megszerzésére irányulnak. A bizottság ennek során, amennyire tudja, megpróbálja figyelemmel követni a pápua-földi helyzet alakulását, olyan módon, hogy a hasonlóképpen gondolkodó országok nagykövetségeinek közös értekezletein vesz részt, mint például az EU tagállamok, Ausztrália vagy Új-Zéland kormányainak, képviseleteinek egyeztetésein, és ismeretes, hogy Pápua föld igen kényes problémát jelent az indonéz kormány számára ezért igen körültekintően kell eljárnunk, amikor párbeszédet kezdeményezünk az indonéz kormányjal a pápua földi kérdésekről, hiszen az azonnali reakciójuk az, hogy minden ezzel kapcsolatos párbeszédet azonnal leállítsanak, mert ezt a belügyeikbe való beavatkozásként élik meg. Az indonéz kormány részéről gyakorta tapasztalunk ilyen érzékenységet, és nekünk mégis meg kell előznünk a helyzet még súlyosabbra fordult át Pápua földön. Mi, és amikor azt mondom, hogy mi, akkor a bizottságra gondolok, ugyancsak figyelemmel követjük Indonézia terveit, amelynek nyomán a CO2 kibocsátás Indonézia szerte nőhet, és Pápua föld e tekintetben az érdeklődésünk homlokterében áll. Mint ismeretes, 32 millió hektárnyi erdősített terület tartozik Pápua földre, és Indonéziában a CO2 kibocsátásra irányuló törekvések során a tervezésben figyelembe kell venni, hogy Pápua föld milyen módon tud hozzájárulni ehhez a tervhez. Konkrétan a feltett kérdésre térve amelyet a parlamenti képviselőasszony intézett hozzánk. Nos, valójában tisztában vagyunk ezzel a projekttel, az integrált gyümölcs és energia növénytermesztési projekttel, amely három pápuaföldi területre terjed ki, és potenciálisan több mint egy millió hektáros területet érint. A terv része annak az általános kormányzati tervnek, hogy fejleszék a mezőgazdaságot a távol eső területeken, mint például Pápolföldön és Kalimantán szigetén. A cél az élelmiszertermesztés felfejlesztése, valamint szóba jöhető exporttermékek előállítása. Ismeretes, hogy Jakartai képviseletünk márciusban találkozott szervezett az ottani mezőgazdasági minisztériummal, azzal a kényes célkitűzéssel, hogy egyfelől megpróbáljon további tájékoztatást szerezni erről a projektről, másfelől pedig, hogy áttekintse azon lehetőségeket, hogy miként lehetne kiegyensúlyozott megoldást találni a mezőgazdasági fejlesztés Pápua földi tervei, illetőleg azon országos célkitűzés között, hogy csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint figyelembe vegyék az őslahonos lakosság érdekeit is. Arra a következtetésre jutottunk, hogy rendkívül e, körültekintőnek kell lennünk, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, ahol a helyi hatóságok azt mondják, hogy mély sajnálatunkra szolgál ugyan, de ezzel a témával nem kívánunk önökkel tárgy, foglalkozni. A lehető legjobb diplomáciai érzékünkre kell hagyatkoznunk ezekben a kérdésekben. Eddig úgy látjuk, hogy a projekt az előkészületek stádiumában tart, valójában az erdészeti minisztérium Jakartában kell, hogy zöld fényt adjon ezzel hivatalosan engedélyezve az erdősített területek átalakítását. Annak oka, hogy a kormány nekünk olyan tájékoztatást adott, amelynek érdekében, értelmében eh, halasztást szenved az ezzel kapcsolatos végleges döntés, hogy tudnélik az erdősített területet mezőgazdaságilag művelt területté alakítsák. Eh, az az oka, hogy földön jelenleg a kormány eh, felméréseket végez annak megállapítására, hogy melyek azok az erdősített területek, amelyek védelmet érdemelnek. Az erdészeti minisztérium arról is tájékoztatott, hogy a kormány a jövőben fogja meghatározni az élelmiszertermelés tervezett volumenét, és azt, hogy mennyi erdősített terület eh, kiírtása szükséges ehhez. Indonéziában eh, az oszlói éghajlatváltozási konferencia eh, során is egyeztettünk, és a múlt héten megállapodásra jutottunk Norvégiával egy partnerségi megállapítás, megállapodásra, és ennek a megállapodásnak részeként az indonéz kormány két éves moratóriumot hirdetett meg az erdőírtás vonatkozásában Indonézia teljes területére. Figyelembe véve ezt a Norvégiával létrejött megállapodást, valamint a pápuai kormányzat CO2 kibocsátás csökkentő programját. Világos, hogy ezt a projektet legalább a következő két évre leállítják. Ezt az időszakot kell kihasználnunk arra, hogy gondos figyelemmel kövessük a fejlemények alakulását, és közben tartsuk a kapcsolatot az indonéz kormányjal. Ami az együttműködést illeti Pápua földdel, a környezetvédelem területén, és különösképpen az erdők védelmére, az EU valójában e, anyagi támogatást is nyújt az erdőírtás megakadályozására ezen a nagy szigeten. Van egy e, e, elszámoltathatóságinak nevezett projekt, valamint helyi kezdeményezések programja, amelyek az erdősített területek megóvását célozzák, és ez olyan projekt, amely 1 millió 100 ezer euró folyosítását teszi szükségesé, ami a helyi csoportok bevonását is lehetővé tette. Általánosabban az együttműködés összefüggéseiben az Európai Unió és Indonézia között a soron következő három évre tehát 2011-től 13-ig új prioritási területet neveztünk meg, mégpedig az éghajlatváltozás kérdését. Nyilvánvalóan jövőbeli együttműködésünk szellemében, ahol az erdőírtás kérdése az érdeklődés homlok terében marad, és természetes, hogy Pápua földe tekintetben a napirend első pontjai között szerepel. Indonéziával fenntartott terü- kapcsolatrendszerünk vonatkozásában az Indonéziával megkötött megállapodást igen nagy fontosságúnak tekintjük, és kétoldalú kapcsolatainkat ez lényegesen pozitívabb fénybe helyezi, mint eddig volt. Konstruktív együttműködésről beszélhetünk. Ez a megállapodás, ez a PCA együttműködést irányoz elő az emberi jogok területén is, és megjegyezhetem, hogy ahogyan kollégám is említette, a hó végén kerül sorra az első találkozás a gyakartai emberjogi dialógus formájában, ahol reméljük, hogy fölvethetünk számos olyan kérdést, amely már eddig is rendünkön szerepelt, de emellett az ilyen jellegű kérdéseket is megtárgyalhatjuk, amelyek, hogy úgy mondjam, az érdeklődés perem területére tartozik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és őszinte Őszintén mondom, hogy nagyon mm, alapos, kite, mindenre kiterjedő volt a válasz, szóval Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a részletes válaszért. Kiegészíteném azzal, hogy mennyire fontos azt biztosítani, hogy az erdőírtásnak véget vessünk, és tanulmányoznunk kell, hogy milyen hatása lesz ennek. Úgyhogy Andra Kien asszony, Nielsen asszony, köszönjük. Kiel Nielsen asszony majd benyújt egy jelentés arról, hogy az ENSZ őshonos lakosokkal kapcsolatos konferenciáján részt vett. 11-kor lesz ez a beszámoló. Martin úr nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos emberi jogi kérdésekről szóló jelentését nem tudjuk megbeszélni, ezt levettük a napirendről. De ez azt jelenti, hogy az őshonos lakosságról szóló jelentés kicsit előbbre tevődik. Most pedig a mai nap fő pontja egy meghallgatás az emberi jogok Közép-Ázsiában. Úgyhogy Örülök annak, hogy a küldöttség tapasztalt tagjai itt vannak ma. Én egyébként a küldöttség póttagja vagyok. Az idén az Európai Unió közép kapcsolatos stratégiáját átdolgozzák. Eltérnek a vélemények, hogy sikeres volt-e eddig. Itt lehetőség nyílik az emberi jogok, polgárjogok megvitatására. Az aprodéval együtt szerveztük ezt a meghallgatást. Ők egy civil szervezeti hálózat, 17 humanitárius és szervezetből áll, és ökumenikus keresztény hátterük van. Oroszra és oroszról kaphatnak ma tolmácsolást, kérem használják az orosz nyelvet. Jó ezt hallani, én valamikor oroszt tanultam, úgyhogy jó lenne ezt hallani. About 10 minutes each. We have the clock ticking for you, so please be aware. Mindenki 10 perces hozzászólási időt kap, elég szűk az időnk, úgyhogy kérem, tartsák ezt be. Vadim Ni, úré a szó. Az Eurázsia jogi és környezetvédelmi szervezetének az igazgatója Kazasztánban. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen a lehetőséget is, hogy itt lehettek. Röviden ismertetem a kazasztáni helyzetet és az emberi jogi helyzetet. A nyilvántartás angolul teljes egységében elérhető, kaphatnak belőle másolatot. Először ismertetném a migrációs helyzetet, főleg a munkaerőpiac fluktuálását Kazasztánban jelenleg. Nagyon nagy mértékű a migráció a munkaerőpiacokra annak ellenére, hogy 2007-ben növekedett az ország gazdasági potenciája, a vidékiek még mindig szegénységben élnek, és nem juthatnak hozzá tisztességes munkához. Ezért aztán vidékről, Almatába gyakran elvándorolnak az emberek, vagy más közép-kazasztáni nagyvárosokba, azért, hogy a szolgáltatási építőiparban dolgozzanak. A mezőgazdasági minisztérium szerint a vidéki lakosság közül több mint egy millióan részt vettek 2003 és 2007 között a migrációs folyamatban. Ez azt jelenti, Elnök, megkérhetném, hogy lelassítson kicsit, mert akkor kicsit könnyebbé válik a helyzetünk. Igen, tehát több mint egy millióan vannak az aztánban, akik a belső munkahelyteremtési migrációban részt vettek öt év alatt. Ez a népességnek nagyon nagy százaléka. A belső elvándorlók gyakran nem, veszik maguk, nem vetetik magukat lakossági nyilvántartásba, és mivel nem regisztrálják magukat, ezért bizonyos polgári jogokkal és jutatásokkal nem élhetnek. A jelenlegi jog szerint a kazah állampolgároknak kötelessége, hogy ha állandó lakcímet váltanak, nyilvántartásba vetessék magukat akkor is, hogyha átmenetileg váltanak lakhelyet, és ezt hosszabb időre teszik, mint három hónap. A nyilvántartás előírások elég szigorúak. Meg kell nevezni egy házat, vagy egy, lak, egy lakhelyet, mint állandó lakhelyet. Ez joga is az állampolgárnak, és ennek a lakhelynek az építési normáknak megfelelőnek kell lennie. Tehát a formális nyilvántartási követelmények nagyon komolyak. Nagyon sok állampolgár számára, akik valós értelemben nem vettették magukat nyilvántartásba a valós lakhelyünkön. Annak ellenére, hogy az 1990-es években liberalizáltuk a szolgáltatásokat, a lakhelynyilvántartási regiszter még a szovjet rendszerből fennmaradt adatokat is tartalmazhat, vagyis vannak olyan területek, ahol nem megengedett a lakhely elhagyása, ahogy ez bevett gyakorlat volt a Szovjetunióban. Már nem azért használjuk, hogy a migrációs áramlatokat ellenőrizzük az országban, nem arra, de még mindig vannak olyan vélemények a kormánya, hogy a prepiszkára visszatérünk, vagyis hogy erre a tilalomra. Így történt ez a gazdasági válság idején is és itt történt a kirgizisztáni szomorú események után is nem régen. Tavaly a kormány a gazdasági válság idején használta ezt az eszközt. Ami fontos a nyilvántartást illetően, az az, hogy a polgárjogok gyakorlása és jutatásokhoz való hozzáférés nagy mértékben függ attól, hogy a lakhelynyilvántartásba felvetettek-e magukat az állampolgárok. Igazolniuk kell, hogy ezt megtették a regisztrációt, ez viszont nagyon sok migráns számára azt jelenti, hogy nyilatkozatot kell tennie, vagy egy családtagjuknak, miszerint ők befogadták, és lakhelyet biztosítanak neki. Vannak olyan állampolgárok, akik nem regisztráltatták magukat a valós lakhelyükön. Ez esetben nagyon sok szociális juttatáshoz és segélyhez, oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és bírósághoz nem juthatnak hozzá. Tehát ők elesnek ezektől a polgár és szociális jogoktól. A legnagyobb következménye a jelenlegi nyilvántartási rendszernek az, hogy főleg a sérülékeny csoportokat, a hontalanokat, a migránsokat érinti, és így nem juthatnak hozzá szociális szolgáltatásokhoz, vagy olyan juttatásokhoz, amelyeket társadalmi intézmények juttatnak, miközben a magánszféra által nyitott szolgáltatások gyakran nem tudják megengedni maguknak anyagilag. Ezen kívül az igazság szolgáltatáshoz sem tudnak megfelelően hozzájutni. Nem kaphatnak megfelelő jogsegélyt Kazasztánban. Ezen kívül elnök le kell lassítania. Tehát, mivel nem kezdeményezhetnek bírósági eljárást, anélkül, hogy lenne állandó lakhelyük. A jelentésünk kitér az EU közép-ázsia stratégiájára és a bizottság segélyprogramjára. Ez a jelentés csak az emberi jogi helyzet egy szegmensére tér ki. Ugyan vártuk ezt Kazasztánban, hogy a gazdasági növekedésnek az lesz a következménye, hogy a társadalmi kérdések automatikusan megoldódnak, és megfelelő erőforrások állnak majd rendelkezésre a költségvetésben. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez nem így van. Jelenleg társadalmi juttatásokat ugyan kibocsát a kormány, de akiknek nincs hivatalos lakhelye, bizonyos sérülkes csoportok nem juthatnak hozzá. Ezen kívül nem átlátható az igazságszolgáltatási rendszer, mert vannak olyan szegmensek, akik nem juthatnak vissza, így nem részesülhetnek igaz igazságszolgáltatásban. Ezen kívül a kormány néha vonakodik, hogy az új kihívásoknak megfeleljen. Hogy mondjak egy példát? Kazasztánba több mint egy millió munkavállaló érkezik, különösen a szomszédos közép-ázsiai országokból, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból. Tehát ez is hozzájárul az urbánus migrációs áramlat megnöveléséhez. Elmondhatom, hogy az etnik kazakok visszatelepítése még mindig nagyon fontos kérdés számunkra. Különösen a 90-es években merült fel ez a probléma, és még ma is, mert az a probléma, hogy a migrációnak új aspektusai merültek fel, amelyek egyre fontosabbak. És az EU szakbizottsága nem foglalkozik ezzel. Miért? Mert sokkal könnyebb a visszatelepítés, hazatelepítés programra támogatást kapni, és nem annyira fókuszálnak arra, hogy a migrációs folyamatban résztvevőket támogassák. Semmilyen előrelépést nem tudunk felmutatni. A következő a következtetésünk. A társadalmi igazságtalanság és a társadalmi fejlődés hiánya tény, és alása a régió stabilitását. A munkanélküliség, a szociális kirekesztettség és szegénység minden régióban található ország helyzetére kihathat. Nagyon fontos minden közép ország számára, hogy a sérülékeny csoportok hozzájuthassanak azokhoz a jogokhoz és juttatásokhoz, amelyek általában elérhetők az állampolgárok számára. Azt kérjük, hogy az EU közép stratégiájában ezekre a témákra is térjenek ki. Első lépésként azt javasoljuk, hogy a társadalmi igazságosság és társadalmi fejlesztés kérdését fedjék fel a magas szintű politikai párbeszédben, amely az EU közép stratégiáját illeti. Nagyon fontos, hogy ebbe a párbeszédbe bevonjuk a társadalmi fejlesztéssel foglalkozó minisztériumokat. Fölvessük az egészségügy, munkahelyteremtés, társadalmi védelem kérdését. Ezen kívül technikai segítséget is kérnénk, különösen a közférában, azért sérülékeny csoportok, mint a migránsok, a hajléktalanok, a gyermekeik, szociális jogait megvédjük. Ezen kívül az EU kezdeményezés jogával éljen a szociális jogok biztosítása ügyében és az igazságszolgáltatáshoz való hozzájutást illetően. Elnök, köszönöm szépen! A délelőtt folyamán hallunk még Jeszlik asszony hozzászólását, aki nemrégében Kazaksztánba vezetett delegációt. Most pedig szeretném felkérni Jakupova asszonyt, aki az úgynevezett Adilet kirgiz jogi klinika képviselője, hogy tájékoztasson bennünket. Köszönöm. Jó reggelt kívánok valamennyiüknek. Könnyebb az én számomra a már elhangzott beszámoló fényében leírni a ránk jellemző helyzetet. Tekintettel arra, hogy a teljes közép-ázsiai régióban a propiska rendszer helyi gyakorlatot és jogszabályt jelent, tehát tökéletesen azonos a lakcím nyilvántartás helyzete az egyes országokban. Ezért nem kell az egyes helyzetek leírásába bocsátkoznom, illetve a jogi keretet sem kell ismertetnem, amelynek értelmében ezt a lakcím nyilvántartási rendszert tovább visszük. Ezért inkább arra koncentrálnék, hogy milyen hatással van a eh, propiszka rendszer a stabilitásra. Az országunkban az utóbbi években bekövetkezett fejlemények fényében, amelyek eh, segítségével képet alkothatunk a kialakult helyzetről. A közép-ázsiai eh, emberjogi program fő célja az, hogy a stabilitást fenntartsa a régióban. Ennek az egyik előfeltétele a e, lakosság e, nyilvántartása, hiszen aki e, bejegyzett lakcímmel nem rendelkezik, az hátrányos jogi helyzetbe kerül, hiszen különféle szinteken szenved hátrányokat a kutatásaink értelmében mintegy 20%-ra eh, tehető azon eh, lakosok részaránya, akik eh, nem rendelkeznek bejegyzett lakcímmel, ennek következtében nem lehetnek részesei a közoktatásnak, vagy például az egészségügyi ellátásnak. A fennálló propiska rendszer növeli a korrupció lehetőségeit a különféle kormányzati struktúrákban. A legtöbb esetben pénzzel oldják meg ezeket a helyzeteket, 45 e, százalékban a kórházakban, 42 százalékban a közoktatás területén, és több mint 50 százalékban a belügyminisztérium útlevél osztályán. A propiska rendszer egyik eszköze a manipulációnak is a választások esetén. Mindezen tényezőket igen negatív ként kell megítelnünk az utóbbi időszak fejleményei kapcsán. Ez az emberek marginalizációjára vezet, és a peremvidékre szorultak olyan lakosok, akiket a különféle politikai pártok az utóbbi évek során 2005-től kezdve a 2010-es áprilisi forradalomban is politikai céljaikra manipulálták és használták fel. Mint ismeretes, 2007 áprilisa óta, amikor Bakiev, az előző elnök távozott az országból, és mintegy százan vesztették életüket. Most ügyvezető kormányunk megkezdte a felkészülést a soron következő népszavazásra, illetve az országgyűlési és elnök elnökválasztásra. Azonban azt látjuk, hogy új vezete megint csak nem tűzte napirendre azokat a főbb jogi eszközöket, amelyek a helyzet megváltoztatását eredményeznék, és amelyek a jogállamiságot biztosítanák hazánkban. Megint csak azt kell mondanom, hogy az utóbbi alkotmánytervezet értelmében az igazságszolgáltatási és bírósági rendszer függene a parlamenttől és az elnöktől. Ez azt jelenti, hogy a jogállamiság elvének érvényesítése megint igen problematikus lesz ezen a területen. És megint csak azt kell látnunk, hogy sajnos a jelenleg zajló e, választási előkészületek során, valamint a népszavazás előkészítése során a politikai e, pártok megpróbálják ezt a propiszka rendszert arra kihasználni, hogy e, a választási eredményeket manipulálják, sajnos. A következő lépés pedig annak eldöntésére, hogy miként változtatható meg ez a propiszka rendszer, egy EU e, program lenne Közép-Ázsia vonatkozásában. Teljes mértékben egyetértek a korábbi e, előadóval, hogy igen, hasznos lenne számunkra, ha napirendre tűznénk magas szintű találkozókon, hogy konkrétabb formában foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, elsősorban a propiszkával. Ez hasznos lehet. Országos szinten, de regionális szinten is. Úgy vélem ezen túlmenően, hogy hasznunkra válhatna, ha ilyen módon megerősíthetnénk az együttműködést, a központi szervek eh, és a regionális eh, eh, szerveződések, valamint a nemzetközi szervezetek között. Mielőtt ide látogattunk volna, találkozót szerveztem ENSZ ügynökségekkel, és áttekintettük, hogyan lehetne új programokat bevezetni ennek a Kirgiziában működő propiska rendszernek a megváltoztatására. Azt az információt adhatom, hogy az UNDP és az EBS e programok között komoly egyeztetést folytattunk, hogy Kirgisztánban új programot indítsunk be, amely a vonatkozó hatályos jogszabályok megváltoztatását célozza, és ezzel hatályon kívül helyezi a propiszka rendszert. Valóban igen jó lenne, ha az önök EU programjai is részét alkothatnák ezeknek a tárgyalásoknak mind országos, mind pedig regionális szinten, hiszen az ezeken a szinteken megvalósuló együttműködésre irányul az együtt, a, a, a törekvésünk. Az utóbbi fejlemények hazánkban arra utalnak, hogy a korábbi EU programok számos alkalommal túlzottan az együttműködésre koncentráltak, a kormányzati struktúrákkal. Ám a mi példánk azt mutatja, hogy sajnos, amikor politikai változások történtek, akkor számos esetben ezek az események a teljes kormányzati tisztségviselői kar leváltására, megváltoztatására vezettek. Tehát sok jól képzett tisztviselő távoztával az addig történtek érvényüket vesztik, és mindent újra kell kezdenünk. Más szóval a tisztségviselők nem maradnak a helyükön, hogy a korábbi évek tapasztalatait hasznosíthassák. Hasonló figyelmet kell szentelni a civil szerveződések részeseinek tájékoztatására is. Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy technikai programokat kell beindítanunk, mint például a Vagyim Szett úr által ismertetettek, hogy technikai segítségnyújtási programokat kell indítani a kormányzati struktúrák támogatására. A véget, hogy számítógépes programokat működtessünk, ezen adatbázisok meg, működtetésére, amelyek alkalmasak lehetnek az országunkban alkalmazott propiszka rendszer megváltoztatására. És ugyancsak technikai segítségnyújtásra van szükség új szakértők kiküldésére európai országokból, vagy a fák országaiból, Eh, adott esetben fák eh, országokbeli Baltikumból származó eh, szakemberek is kiszállhatnának, hiszen ők is saját országukban korábban alkalmazott propiszka rendszerről tértek át a jelenlegi lakcím nyilvántartásra, így közreműködhetnének a nálunk tervezett változások levezénylésében. Azt kell látnunk ugyanis, hogy sajnos nincsenek kormányzati ismereteink, nincsenek szakembereink a kormányban, akik irányítani tudnák ezt a változást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most szeretném megadni a szót harmadik előadónknak a ma délelőtti nyilvános meghallgatáson. Nyázova asszonyról van szó, Ó, egy kicsit elvesztem itt a papírjaim között, mondja az elnök asszony. Nyazova asszony az üzbég német emberjogi fórum igazgatója, Németországban és üzbég ö, földön is egyszerre tevékenységkedik. Nagyon szépen köszönöm. Én üzbég emberjogi harcos vagyok, de két éve már el kellett, hogy hagyjam üzbeg, üzbég földet, és Üzbegisztánt, és kollégáim, akikkel akkor együtt dolgoztam, már most börtönben vannak, úgyhogy ezért Németországba kellett, hogy elutazzak. A szovjet rendszer, a prapiszka rendszer amely a lakcím nyilvántartás rendszere még mindig érvényben van. Nem csak az állampolgárok bejegyzésével foglalkozik maga az a propiszka rendszer, hanem egyszerűen az utcán is elkérhetik tőlük az úti okmányokat, és azt pecséttel kell mindenképpen ellátni, annak érdekében, hogy belföldön helyet változtathassanak, vagy az országot elhagyhassák. A munkaügyben, orvoshoz való hozzájutáshoz, kórházi ellátáshoz, házasságkötéshez is szükséges az ilyen nyilvántartás. A mozgás helyváltoztatás szabadságáról egy tanulmányt végeztünk, egy jelentést készítettünk erről, és ajánlásokat kaptunk az Európai Unió Unió részéről. Az, az országon belüli ö, ö, áthelyezett ö, ö, migráns személyeknél azt kell elmondjuk, hogy szinte idegenként, idegen jogi körülmények között élnek az ilyen emberek saját országokban az emberi jogokat sértik a helyváltoztatás szintjén is, Üzbegisztánban. A, a Taskentben kell a lakcím nyilvántartást elvégezni, igen komplex módon, időigényesen és drágán lehet csak ezt megoldani. Három napon belül az, a Taskenden megérkezőknek azonnal a belügyminisztériumhoz kell fordulniuk a regisztráció megtételére hivatalosan e, ki kell húzni az előző lakhelyükről az illetőket, és az új e, lakcím nyilvántartásban kell őket megjelentetni. A belügyi hatósnak az állandó lakcím regisztrációval, ha például valaki ideiglenesen tanulmányai vagy munka miatt elutazik, akkor egy ideiglenes nyilvántartásban megint csak be kell vennie tartózkodási jogra három napon belül magát. Ez nem nagyon megy nekem. Hm. Üzbegisztánban gyakorlatban a büntetéseknek nincsen megszabott maximuma, és gyakran meg kell vesztegetni a kérelmezőknek a hivatalnokokat. Az állampolgársági ö, ügyeket ugyanaz az ügynökség kezeli, amely az az útlevelekkel bánik, és ők koordinálják az adatbázisukat a rendőrség adatbázisával is, hogy beazonosítsák azokat, akik nem jelentkeztek be az útleveleket rendszeresen ellenőrzik, és informálják erről a felelős hatóságokat, így akarják beazonosítani azokat, akiknek nincs lakhatási engedélye. Akiknek nincsen, azok nem vállalhatnak hivatalosan munkát, nem jelentkeznek hetnek be helyi munkahelyre, és a szabályok szerint hét napon belül el kell hagyniuk az adott helyet. Ha ezt nem teszik meg, akkor deportálhatják, ez a hatóságok joga. Ez különösen Taskentre és a nagyobb városokra igaz. A mozgásszabadságnak a korlátozása megsérti az ingatlanjogokat, és korrupcióhoz vezet, az állami hatóságok körében. A jogszabályok szerint, ha valaki nem regisztrálja magát Taskentben, akkor nem vásárolhat ingatlan. Ways to uh, avoid the rules for getting a permit. Nagyon drákoljak a szabályok, hogy hogyan lehet ilyen engedélyt szerezni. Például Samarkandból érkezett egy migráns, és azt mondta, 12 évig nem regisztráltathattam magamat a saját házamba, amit Taskentben vásároltam, csak azért, mert én vidéki vagyok. Csak miután lefizettem a hivatalnokokat, utána tudtam megoldani ezt a problémát. Akik vidékről Taskentbe érkeznek, néha engedély nélkül találnak mégis munkát, és gyakorlatilag így kibújnak a rendszer alól, ez hatalmas kockázattal jár, hiszen a helyi hatóságok rendszeresen ellenőrzéseket, raziákat hajtanak végre, hogy beazonosítsák azokat, akiknek nincs lakhatási engedélye, akik megsértik ezt az előírást, azoknak le kell fizetnie a rendőröket, és a védelmük alatt élnek. Akik a provinciákból érkeztek, úgy látják, hogy rendszeresen kell megvesztegetéssel élniük, csak így élhatnak. Az egyik vidékről Taskentba vándorló azt mondta, hogy amikor a rendőrség razziázik, akkor mindig szabadságra megyek, és akkor megpróbálom nem elhagyni a helyemet, körülbelül havonta 8 dollárnyi ér összeggel kell vesztegetnem a rendőrséget, és mindig attól tartok, hogy nem tudom összespórolni ezt az összeget. A rendőrség így nagyon nagy lehetőségeket kap a korrupcióra és visszaélésre. Ez az útlevél rezsim azt jelenti, Teskentben ezt gyakran látok, hogy megállítanak olyan embereket, akik az antropológiai kritériumok alapján nem látszanak odavalónak. Hogyha nem adok pénzt a rendőrségnek, mondta az egyik nyilatkozó, akkor el kell menekülnöm a barátaim lakosába, ott kell laknom, és különböző munkákat kell vállalnom. Felbecsléseink szerint körülbelül egy milliónyi ilyen taskenti van, aki nem regisztráltatta magát, mert munkát keresett Taskentben, és sokkójukról tud a helyi rendőrség. Azért kell a regisztrációt javítanunk, hogy az extrémisek és a terroristák ellen felvehessük a harcot. De gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy paradicsomot teremtünk a korrupció számára, hiszen minden a speciális regisztrációs bizottságtól függ. Az úgy tűnik, hogy 5000 dollárnyi megvesztegetést kapnak havonta. Ez a sztálinista időszakra emlékeztet. Hadd idézzek egy szabályból. Kaptunk egy dokumentumcsomagot, ha ezt megkapjuk, akkor két napon belül el kell küldenünk a másik hivatalnak, tíz napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy megbízható-e a kérelmező. De nem egyértelmű, hogy a szakbizottság, ez a szakbizottság hogyan határozza meg, milyen kritériumok alapján, hogy ki a szavahihető. A válaszadóink, akik falvakból érkeztek, hogy munkát keressenek, természetesen egyik sem volt jól ellátva anyagiakkal akiket letartóztatnak azért, mert megszegik ezt a propiszka rezsimet, a belügyminisztériumnak egy központjába kerülnek, az lenne a célja ennek a központnak, hogy segítse ezeket az embereket. 2009. júniusában az egyik aktivista is bekerült ebbe a központba 15 napra. Később elmesélte, hogy a rehabilitációs központnak az alkalmazottai megalázták a letartóztatottakat, verik őket, és pénzt kérnek tőlük. Egy cellában addig tartják őket, ami ki nem fizetik a kért összeget. Megsértik az üzbék állampolgárok emberi jogait és polgárjogait? Létezik az úgynevezett kiléptetési vízumrendszer. Aki el akarja hagyni az országot, annak egy engedélyt kell kérni, ami két évig érvényes. Ezt egy matrica formájában ragasztják be az útlevélbe, Jelenleg ezt exit vízának hívják, kiléptetési víziumnak, ez a szovjet korszaknak a maradványa még. De ez csak a fák országába érvényes. Uh, countries such as Russia and Kazakhstan have signed an agreement with Kazakhstan Üzbegisztánnal aláírt egy egyezményt, miszerint deportálják azokat az állampolgárokat, akik exit víza nélkül hagyták el az országot. Az üzbék állampolgárok, akik más külföldi országokba akarnak utazni, el kell, hogy menjenek a megfelelő hivatalba, a, ott, ahol élnek, ki kell tő, elnök félbeszakítja. Sajnos ez nem segít, ha gyorsabban olvas, és be kellene fejeznie. Tehát két kategória létezik, akit megkülönböztetnek, és korlátozzák az utazási jogaikat. Újságírók, emberi jogi aktivisták és bizonyos vallási közösségek tagjai. 2009. júniusban Karimov elnök kibocsátott egy rendeletet az új biometrikus útlevelekről, de sajnos még mindig változatlan maradt a nyilvántartási rendszer, illetve az exit víza rendszere. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen három ország beszámolóját hallgattuk meg arról, hogy miként él tovább ez a szovjet hagyaték, a propiszka rendszer, és hogyan alkalmazzák, illetve hogyan élnek vissza ezzel a hatóságok korrupt gyakorlatokban, hogyan tagadják meg a jogok érvényesítését az állampolgároktól. Hallgassuk meg most, hogyan látja európai szempontból a szakember a külkapcsolatok főigazgatóságának a közép-ázsiai egysége részéről jelenlévő Andres Maldonado úr, és szeretnék arra hivatkozni, hogy az év során szeretnénk felülvizsgálni az Európai Uniónak a közép-ázsiai térséggel kapcsolatban kapcsolatos stratégiáját. Maldonado úr, miként vélekedik ön a hallottakról? Talán érdekes lenne, hogyha hozzászólna az emberjogi aktivisták helyzetéhez is a közép-ázsiai országokban, ami talán nem elsődleges célja volt ennek a vitának, de tudjuk, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak, és Nilsson asszony is tett említést erről, hogy tudnélik nagy számú emberjogi aktivista jelenleg börtönben sínylődik. Ez olyan körülmény, amelyet nem szabad szem előtt évesztenünk. Kérem tehát, hogy a bizottság képviselője szóljon hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Amikor felkészültem arra, hogy hozzászóljak a korábban hallottakhoz, akkor nem gondoltam arra, hogy új körülmény vetődik fel, de igyekszem röviden fogalmazni. Nos, az Európai Uniós közép-ázsiai stratégia, mint ismeretes, 2007-ben került jóváhagyásra, és ennek fő témája az értékek képviselete volt, eh, a demokratikus értékek, emberi jogok, stb. Ez tehát eh, a stratégia középponti értéke. Eh, meg vagyunk győződve arról, hogy a stratégia helyén való, nem azért csupán, mert európaiak vagyunk, hanem azért, mert ez alkalmas arra, hogy nem csupán a lakosság helyzetét, hanem az egész struktúrát kezelje, de ezentúl azonról is meg vagyunk győződve, hogy így tudjuk a leginkább biztosíthatónak, hogy a közép-ázsiai lakosság eh, helyzete javuljon, és mind az öt eh, térségbeli országban javulást érjünk el a politikai eh, élet képviselet szintjén is. Hogyan ö, hajtjuk végre mindezt? Két fő eleme van ennek. Az egyik a politikai párbeszéd, amelyet az utóbbi három év során nagy mértékben kiterjesztettünk, tehát ö, külügyminiszterekkel és más miniszterekkel szerveztünk találkozókat a közép-ázsiai országokban. Évente két külügyminiszteri találkozót szervezünk a közép-ázsiai országokkal, és elmondhatom, hogy ezeket a témákat érintjük tárgyalásainkon. Nem egyet részletesekben tekintünk át. Nyilvánvaló, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan csoportosulás a világban, amely ezekkel az országokkal ötféle emberi jogi dialógust folytat. Nincs olyan nagyhatalom, amely az Európai Unióhoz hasonlítható tevékenységet fejt ki az emberi jogok ottani érvényesülésére. Ehhez azonban idő kell. Az a tény, hogy két teljes kört bonyolítottunk le, és az idén a harmadik tárgyalási körnél tartunk Üzbegisztánnal, a következő két héten belül Türkmenisztánnal, és a további három ország később követi ezeket. Nos, ez ö, szemlélteti, hogy ö, az Európai Unió szilárdan elkötelezett ezen értékek ö, iránt. Mindezeket a kérdéseket felvetjük tehát. A propiszka ügyet, a propiszka rendszert, az ezzel kapcsolatos visszaéléseket, ez konkrét témaként szerepelt az emberi jogi tárgyalásokon. Erről biztosíthatom önöket, és a jobban ülő kollégák által felvetett kérdéseket az jogi dialógus során megtárgyaljuk. Ezt követően itt van a jogállami kezdeményezés. Ez közös erőfeszítés a közös ázsiai országokkal és az európai kormányok közreműködésével a helyzet javítására, a jogállamiság érvényesülésének segítésére Közép-Ázsiában. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk olyan elemekre koncentrálni, amelyek számunkra kézenfekvőek, de közép-ázsiai eh, tárgyalófeleink most kezdik érteni ezek végrehajtásának fontosságát azóta, hogy eh, függetlenné váltak a Szovjetuniótól a jobb képzést a bírák számára például. Az ázsiai országok, a közép-ázsiai országok egyre inkább felismerik ezek fontosságát. Hogyan hajtjuk végre ezeket? Ahogyha Mielőtt erre rátérnék, megemlíteném a propiszka rendszernek egyik elemét, hiszen különbséget kell tennünk, azt hiszem, a között, amikor a lakcím nyilvántartást a e, lakosság kézben tartására és manipulálására használják ki, és e, a között, amikor e, technikailag hajtják ezt végre, amely mondjuk, mondjuk, nem tudom, kisebb kisebb, amely nyilvánvaló kormányzati érdek megvalósítását célozza, és nem visszaélések számára teremt lehetőséget. Tehát látnunk kell a különbséget a kétféle alkalmazás között. Természetesen javítani szeretnénk a rendszert, mert nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Lakcímnyilvántartási rendszer gyakorlatilag bármely európai országban is működik. Tehát nem csupán az a probléma, nem, nem az a probléma, hogy létezik lakcímnyilvántartási rendszer, hanem az, hogy hogyan használják azt, mire használják. A marginalizáció megakadályozására jól használható. El kell tehát kerülnünk, hogy visszaélésekre adjon tápot ez a rendszer. Az a fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a közegés, közoktatáshoz való hozzáférés lehetőségeit biztosítsa a nyilvántartott lakosság számára. Tehát azt kell elérnünk, hogy ezt alkalmas módon használják, és hogy elérjük a helyzet javítását, azon káros hagyomány felszámolását, amely a múltból származik. A az állami politikának azt a részét kell tudnunk kiküszöbölni, amely a lakosság manipulálását szolgálja, amely visszaéléseket jelent. A miniszteri szintű tárgyalásokon is felvetjük ezeket a kérdéseket, figyelemmel kísérve a rendszer jogszerű alkalmazásának fontosságát is. Úgy gondolom, hogy megfelelő időben igyekszünk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, a kezdeményezésekkel, a szemináriumok, a konferenciák, a tárgyalások útján igyekszünk felmérni, melyek a főbb elemei és ajánlásaink a régió egészének helyzetét javítandó, és ez egy közös euró, erőfeszítés, nem csupán az EU részéről, hanem tárgyaló partnereink, tehát az öt közép-ázsiai ország részéről is a legfelsőbb bíróság bírái, valamint az alkotmánybíróságok bírái is részt vesznek ezeken. És vannak két oldalú kezdeményezések is. Tehát van egy regionális együttműködés, és vannak két oldalú kapcsolataink is ezek eltérnek egymástól, nem ugyanaz a recept alkalmazandó valamennyi szinten. Példákat említek erre, a jövőben például mm, igyekszünk végrehajtani egy 14 milliós projektet a kirgisztáni áll, jogállamiság elősegítésére. 25 milliót, 25 milliót irányoztunk elő, és hagytak jóvá a e, jogállami kezdeményezés támogatására, valamint e, az igazságszolgáltatási reform megsegítésére. Ez pedig jelentős összeg. Végezetül ugyanez Kazaksztán vonatkozásában 10 millió a bíráskodás e, fejlesztésére. Tehát van alkalom a tovább lépésre. E, igyekszünk is e, ezek végrehajtásában, illetve a helyzet javításában aktívan közreműködni. E, és azt látjuk, hogy ezek kellő fogadtatásban részesülnek, minden esetre politikai elkötelezettségre van szükség. A probléma persze az, hogy mindezek a problémák számos területet fedhetnek le, és nyilvánvalóan választanunk kell. Fontossági sorrendbe kell rendeznünk a kitűzött célokat, például a jogszolgáltatás javítása alapvető, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés szintén, az ügyészségi munka javítása megint alapvető. Az a kérdés, amelyel foglalkozunk, tehát igen fontos, de ha szabad így kifejeznem magam, akkor egyfajta versengés folyik a különféle célok között, amelyek mindegyike fontos bizonyos szinten. Ne feledjük tehát ezt, hiszen korlátozottak a forrásaink. Másféleképpen is lehet javítani persze a helyzetet, például számos program segítségével, amelyeket számos országgal a szociálpolitika területén igyekszünk beindítani. Nem egyszer a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályait kell tudnunk felszámolni. Eh, eh, például a szociális védelem Kirgisztánban 20 milliós eh, támogatást, Kirgisztánban 19 milliót, a társadalmi védelem Kazaksztánban 12 millió szociális védelem reform. Nos, ez azt jelenti, hogy felkérhetném jobban van ülő kollégáimat, hogy vegyek fel, vegyék fel a kapcsolatot képviseleiteinkkel Kazaksztánban, Kirgizisztánban és Üzbegisztánban, hogy az előkészítés szakaszában e projektek végrehajtására, eh, ahol azért 20 milliós eh, eh, összegekről van szó, ami nem jelentéktelen, készüljenek fel a technikai segítségnyújtás fogadására. Megint különbséget kell tennünk a politikai célok között, amelyek adott esetben a rendszerrel való visszaélés lehetőségeit is felvethetik, illetőleg a rendszer javítását célzó jogszerű törekvések között. Ez tehát igen fontos, és komoly, pontos értékelést igényelnek és eh, kollégáimmal folyamatosan egyeztetünk is e véget. E, végezetül tehát megállapítható, hogy nyilvánvalóan politikai eh, egyetértés kell a közép-ázsiai országok részéről ahhoz, hogy bármiféle reform beindításában közreműködhessünk, és ilyen programokat indíthassunk. A korábban említett programok olyanok, amelyekről már megállapodás született, legfőbb körvonalaikban, Kazaksztánnal, Kirgisztánnal, Üzvegisztánnal, Tadzsikisztánnal, tehát egyfajta jövőbeli reményt alapoznak meg. Egyéb ügyekkel kapcsolatban szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon üdvözöljük, melegen üdvözöljük az Európai Bizottság nyitottságát arra, hogy a civil társadalom helyzetének javításában részt vegyen. Tudjuk-e azt, hogy az adott három országban a delegációk valóban együttműködjenek készségesen a civil társadalommal. Talán erről ön is szólhatna majd. Most pedig felkérem a kollégáimat, hogy kérjenek szót, Jegle asszonynak adom meg a szót, aki a központi, köz, közép-ázsiai delegáció kazak látogatásán vett részt maga is. Jegle asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Éppen most jöttünk vissza Kazasztánból. Ma is nagy figyelemmel követtem a párbeszédet, Almaatában a küldöttségünk találkozott az emberi jogi képviselőkkel. Úgy gondolom, hogy az egyik képviselő, aki ott jelen volt, most is jelen van, Almaatában európai pénzekkel finanszírozott tervet, a Sanirakot nézhettük, és beszélhettünk a felelősökkel is europäische Vertretung äh, in Astana. És aztán elkísért minket Astana asszony is, és a bizottságnak a képviselői is ott voltak. Nagyon jó megbeszéléseket folytattunk. A nagykövet úrral is, és azt hiszem, nagyon jól előkészültek a fogadásunkra is. Véleményem szerint egyértelmű, hogy az elmúlt években, és most már tíz évre vissza tudok tekinteni, hogy egy kicsit haladnak előre a dolgok, és tényleg, hogy mi is jó akarat találunk hozzá az ügyhöz. Ez a nyilvántartási probléma nyilvánvaló. De hát ez minden országban így van, mi is kell, hogy regisztráltassuk magunkat. Ez egy alapfeltétel. A második kérdés az, hogy hogyan történik a nyilvántartás. És a harmadik ezzel kapcsolatosan a korrupció. Hogyha az ember a nyilvántartásra igényt tart, akkor hol teheti ezt meg? Almatában a Sanirak projektet európai pénzekből fedezik. Hát elég sok a kérdés ezzel kapcsolatban. A küldöttségben még nagyon sokat fogunk erről vitázni, és a bizottságnak explicit kérdéseket teszünk fel a projektet illetően. Ugyanis a projektnek a vezetője például nem volt ott, annak ellenére, hogy jóval előtte bejelentettük, hogy jönni fogunk. Aztán a két helyettese, és az egyik uh, itt van ma, a feltett kérdéseink közül egyetlen egyre sem volt képes választ adni. Csak oroszul, senki nem volt hajlandó minket angolul vezetni, a kazak parlamentben azt kérték, hogy azoknak az ügyet képviseljék, akik Alma Atából és Taskentben szörnyű körülmények között élnek illegálisan. Gyakorlatilag nem tudjuk őket legalizálni, nem tudunk ebben segíteni, hogyha először nem kapunk válaszokat a kérdéseinkre. Először beszélnünk kell, válaszokra van szükségünk, és akkor most hogy investálhatunk pénzt ebbe a projektbe? Eléggé megdöbbentett minket a helyzet, minnyájunkat. És és ezért nem is beszélnék elég, erről többet. A küldöttségben is föltesszük a, az adódó kérdéseket, és az Európai Bizottságban is. Szerintem, hogyha van egy EU stratégiánk, akkor ezt át kell gondolnunk elérni, elő kell írnunk valamit, hogy hogyan viselkedjünk ilyen helyzetben véleményem szerint a látogatásnak az lett az eredmény, hogy nagyon sok kérdőjel vetődött föl. Köszönöm szépen Jegle asszonynak a jelentését. Biden. Bidenen asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek azzal, amit Jegle asszony elmondott. Együtt utaztunk oda, és mindketten hosszú időt töltöttünk együtt az asszisztenseinken, pontosan azért, hogy a Sanirak projekt kérdését egy kicsit világosabban átlássuk. Való igaz, utalnunk kell arra, hogy számos kérdés maradt nyitva és azt szeretném általában elmondani a bizottság irányába, hogy a projektjeivel legyen körültekintőbb, amikor európai pénzeket oszt ki, és vizsgálja meg, hogy az adott országokban hogyan értékelik, hogyan használják ezen pénzéket. Emberi jogi szervezetek képviselőivel is találkoztam, és számos kulturális problémára kell utalnom, gyermek problémákra, óriási probléma van Kazaksztánban például a sajtószabadsággal is. Úgyhogy a jó értékelés fontos lenne. Ezen Sanirák projekt igen ellentmondásos. Elővigyázatosak vagyunk, körültekintőek vagyunk, de arra a következtetésre jutottunk, hogy ez egy olyan projekt, ahol megpróbálják az európai ö, ö, pénzeket illegális fellépések legalizálására próbálják felhasználni. Jegle asszonyjal egyetértek abban, hogy komoly, alapos körültekintő vizsgálatra van szükség, annak érdekében, hogy feltárjuk, hogy az európai pénzeket milyen projektekre ö, ö, költenek. Hallottunk 12 millió eurós kazaksztáni támogatásról EU összegekre. Gyermekek, sajtószabadság, kultúra, nyelvhasználat, ezen témáknak szükségük van a támogatásra. Egyetértek azzal is, amit a lakcím nyilvántartásról hallottunk. Lettországból élkezem, és tudom, valahol Kirgisztán nem fákország, Észtország sem fákország, mi EU ország vagyunk. A múltban ismertük ezt a propiszka gyakorlatot, és a propiszka rendszer valóban megpróbálja manipulálni az embereket ellenőrzésre, kézben tartásra szolgálja a kormány, de valamilyen ellenőrzésre, a migráció valamilyen ellenőrzésére szükség van, mert a jogellenes migráció elfogadhatatlan, és a Sanirak projektben is láttuk, hogy még további problémákat okoz az almatai lakosok számára, elhagyják anyaföldüket, megpróbálnak legálisan elhelyezkedni a fővárosban. Sanirák projekt is erre szorgálna, de hát a közép-ázsiai országoknak szükségük van segítségre annak érdekében, hogy átformálják a polgári lakcím nyilvántartást legálissá tegyék. Úgyhogy mi lett országban számos tapasztalattal rendelkezünk. Miért? Mert magunk is ismertük a múltban a propiszka rendszert. Elmondanám még azt is, hogy az emberi jogi szervezetek képviselőivel az Almaltában lefolytatott tárgyalásaink igen gyümölcsözőek voltak. Kihasználhattuk azon képviselő tanácsait, információit, aki ma is itt van körünkben. Azt gondolom, hogy egy újabb delegációt fogunk előkészíteni. Az én legnagyobb aggályom a sajtószabadsággal kapcsolatos volt, és ki szeretném emelni még egyszer, hogy a sajtószabadság ezen adott országban még nem megoldott kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a beszámolót a küldöttség részéről önnek is. Kérem, Amennyiben a kollégák már nem kívánnak szólni, akkor az előadóinkat kérném fel arra, hogy még csatoljanak vissza, mondják el a gondolataikat, Ni úr. Köszönöm szépen. Szeretnék valamire visszatérni. Nevezetesen, ahogy mondtam, Kazasztánban a lakhely nyilvántartás már korán sem úgy néz ki, mint a szovjet idők propiszkája. A szolgáltatások sem kérdésesek, hogy hogyan kellene regisztráltatnia magát az embernek, és a korrupció sem létezik gyakorlatilag. A probléma azonban az, hogy a szociális szolgáltatások függnek a nyilvántartástól. Ha valaki elköltözik, lakhelyet változtat, bizonyos okoknál fogva nem tudja regisztráltatni magát az ember. Ha viszont nincs állandó lakhelye, nyilván tartva, akkor nem jogosult szociális juttatásokra. És akkor minden egyes alkalommal be kellene mutatniuk egy igazolást, hogy a régióban nyilván tartatták magukat. ha visszatérnek az előző lakhelyükre, csak ott szerezhetik be ezt. De ez nagyon nagy távolságokat jelent, néha 2000 kilométernyit is. Közlekedés és oktatás szempontjából ez nagyon nehéz. Néha az, akinek nincs lakhelye, és egyáltalán nincsen lakhatási lehetősége, még annak is igazolnia kell valahogy, hogy az adott régióban lakik. Hát ez egy elég furcsa kérelem, de még egyszer visszatérnek arra, hogy a juttatások rendszere attól függ, hogy tudja igazi, tudja igazolni az ember, hogy regisztráltatta magát. Egyszerűbb lenne, hogyha liberalizálnánk a rendszert hogyha mondjuk elektronikus lenne, vagy hogyha a hatóságok elfogadnák a kérvényeket, az aktuális lakóhelynek megfelelően. Ez egy modern világ, ez lehető lenne, és Kazasztán ezt meg is tudná tenni. Az alapprobléma ugyanaz marad, a hatóságok nem figyelnek erre néhányan. Lehet, hogy nem milliónyi, akról van szó, de több százezer emberről egyszerűen kívül kerül a szociális juttatások rendszerén. És meg sem próbálják a hatóságok felkutatni ezeket az embereket, akik a legsérülékenyebbek. Elnök, köszönöm szépen, Ni úr, köszönjük ezt a magyarázatot. Biztos vagyok benne, hogy Jakubova aztán szeretne reagálni. Igen. Azt akarnám megemlíteni, hogy Uzbekisztánban a legtöbb emberi jogi sérelem nem a kapacitás hiányra vagy a forrás hiányra vezethető vissza, hanem a politikai akarat hiányára. Nem kell pénzt adni a kormánynak, vagy ö, ö, oktatásban részesíteni a tagjait ahhoz, hogy befejezzék a ö, kínzást. Ö, nem arra van szükség, hogy újságírókat képezünk országunkban. Tehát arra szeretnék figyelmeztetni, hogy amikor a programjaikat beindítják, a jogállamiság támogatására. Ha szeminárokat szerveznek a helyi újságíróknak, akkor inkább arra kell koncentrálni, hogy más programok keretében próbálják elhárítani az őket fenyegető veszélyeket, hiszen továbbra is fennáll majd az a helyzet, hogy ha a kormányzatnak nem tetsző véleményt fogalmaznak meg, bajba kerülnek. Meg kell értenünk, hogy az, ha valaki az egyik ország, egyik faluból a másikba akar utazni, akkor ahhoz állami hatóságok engedélyére van szükség, még akkor is, hogyha a célállomás annyi rendelkezik lakhatással, vagy ott munkahelye van. Tehát ez a röghöz kötöttség, ez hátrányos hagyaték a régi időkből, tehát üzbég állampolgárokról van szó, akiknek a szabad mozgásuk gátolt akadályokba ütközik az országon belül. Köszönöm, Niazova asszony. Szeretném kérni az Európai Bizottság képviselőjét, hogy eh, foglalja össze, vagy szóljon hosszá az itt eh, elhangzott vitának, illet, vitához, illetve a kazaksztáni kérdéshez. Köszönöm, elnök asszony. Tisztában vagyunk azokkal a nehézségekkel, amelyek eh, számos programunk végrehajtását gátolják ezt figyelembe is veszük jövőbeli elképzeléseink megfogalmazásakor. Valóban százával szerveztünk már továbbképző tanfolyamokat újságírók számára, akik közül nem egy később börtönbe került. Felveszük tehát a kapcsolatot a közép-ázsiai térség kormányaival, és igyekszünk a közös érdekeink védelmében fellépni. Jó lehet, e programok némelyike végül is nem kerül végrehajtásra, miután a program eredetileg elképzelt szerkezete nem nyeri el tetszésünket. Nem látjuk azt, hogy igazi hozzáadott értéket tudunk előállítani az európai adófizetők pénzén amikor egy-egy program nem tökéletesen működik, nos egyetértek, hogy ez valóban kerülendő, illetve hátrányos lehet. Ez csak ugyanolyan kérdés, amelyen el kell gondolkoznunk, és ahogyan a parlamenti képviselők is megállapították, azért a legtöbb esetben ezeket a programokat jogszerű célokra fogalmazzuk meg és hajtjuk végre. A közép-ázsiai országokkal kapcsolatos terveink során ezt tehát messze menően szem előtt tartjuk az ottani képviseleteink eh, munkatársai áttekintik ezeket a kérdéseket a helyi kormányzati képviselőkkel, és eh, a, egyeztetnek az ellenzéki pártok képviselőivel is, eh, akiknek eltérő véleményük van a kormányétól, az országaik érdekeiről, és természetesen megpróbáljuk evéget felvenni a kapcsolatot ottani képviseleteinkkel. E, ezek lehetnek alkalmasak a változás kikényszerítésére. Tehát a helyzetet perspektívájában kell vizsgálnunk, és csupán három éve volt az, hogy az Európai Uniónak még csak arra sem volt alkalma, hogy felvesse ezeket az emberi jogi megfontolásokat a közép-ázsiai országok külügyminisztereivel folytatott tárgyalásain. Most már ott tartunk, hogy egyedi eseteket tudunk megvitatni, elmondhatom, hogy esetenként haladtunk végig azon, hogy az adott személy miért van börtönben, miért tartanak fogva X-et vagy Y-t, és ezekre kérdéseket is, ezekre válaszokat is kapunk. Tehát bizonyos eredményeket ma már elkönyvelhetünk. Egyes esetekben két irányú véleménycsere zajlik. És én szeretnék is derülátó lenni, optimista lennék, különben akár le is mondhatnék az állásomról. Tehát mi bizalommal tekintünk a jövő elé, még akkor is, hogyha az odavezető út adott esetben nehéz. Úgy gondolom, hogy a közép-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatainkban sikerült olyan megoldásokat keresnünk, ázsiai megoldásokat, hogy úgy mondjam, amelyek alkalmasak lehetnek az európai értékek képviseletére Közép-Ázsiában, és valamennyi miniszter, akikkel találkoztunk, figyelt ránk. Persze az eredmények csak fokozatosan érvényesülnek, bízunk abban, hogy így lesz. Köszönöm. Köszönöm, Maldonado úr. Jegle asszonynak adom meg a szót, utána pedig az apró devet fogom felkérni, hogy összegezze az elhangzottakat. Köszönöm szépen, megragadnám még egyszer a lehetőséget arra, hogy kérjek valamit. Hogy felkérjem az érdekelteket arra, hogy erőteljes delegációt ö, ö, küldjünk minden országba, Kazaksztánba is, hiszen ez egy pozitív érték Üzbegisztánnal kapcsolatban is. Elmondanám, hogy ugye nehézségekkel, komoly nehézségekkel kezdtük az utat, de aztán végül egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol valóban sikerült komoly mérföldkövet elhelyeznünk, és azt gondolom, hogy a bizottság is saját szerepét elláthatja ebben. Köszönöm Jegle asszony hozzászólását. Igen, most látom, hogy jelentkezett. Tehát oroszul szeretnék hozzászólni. Kirgisztánt képviselem. Az Európai Bizottság hozzászólásában megemlítette a miniszteri találkozókat, amelyekre a jövőben is sor kerül. Vannak-e olyan konkrét tárgyalási témák, amelyeket már beterveztek? Én ugyanis szeretném, hogyha az Európai Unió kezdeményezné, hogy speciális intézkedéseket tárgyaljanak meg a lakcím nyilvántartási rendszer megváltoztatására. Bizottság. Igen, miniszteri szinten. Nos, elmondhatom, hogy szisztematikusan bevonjuk valamennyi miniszteri találkozóba az egyes országok politikai helyzetének áttekintését kétoldalú szempontból, valamint regionálisan is az emberi jogokat mind az öt országgal folytatott tárgyalásaink során tárgyaljuk. Kazaksztán, Kirgisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán vonatkozásában, és megállapodunk abban, hogy melyek azok a témák, amelyeket felvetni célszerű az ellenzéki újságírók elleni fellépést, az emberi jogi aktivisták ellen zajló kampányokat, és nem egy esetben a konkrét egyedi eseteket is előhozzuk. Ezek egy órás, másfél órás tárgyalások, amelyek során természetesen számos témát kell áttekinteni, ezért nem ragadhatunk le csupán a politikai helyzet vagy az emberi jogi helyzet általánosságban történő megtárgyalásánál. Szükség van arra, hogy a jogállamasági kezdeményezéstről is szót ejtsünk, valamint, hogy konkrétumokra is kitérjünk. Elmondhatom, hogy ezeket rendszeresen fölvetjük a propiszka rendszer ügyeiben, illetve annak következményei dolgában elmondhatom, hogy gyakorlatilag valamennyi országgal kapcsolatban felvetettük a kérdést az emberjogi dialógus során. A probléma az, hogy fel kell ismernünk, hogy ezek elsősorban technikai vonatkozású kérdések, hiszen amikor arról van szó, hogy a, vajon adott állampolgár szabadon választhatja-e meg tartózkodási vagy lakóhelyét az egyes országokon belül, nos, akkor részletekbe kellene bocsátkoznunk, és a részletek megtárgyalása időigényes. Ehhez pedig speciális fórumokat kell létrehívni. Egy miniszterrel nehezen lehetne ilyen kérdésekről tárgyalni Elvben azonban ezt miniszteri szinten is eh, kezeljük, eh, és eh, az emberjogi dialógus, valamint más elemek megtárgyalása során ez is napirendre kerül. El kell mondanom tehát, hogy ezeket a kérdéseket felvetjük, további részletekkel is természetesen szolgálhatok önnek, de úgy gondolom, hogy ez napirenden van. Köszönöm. Köszönöm magam részéről, megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a bizottságnak, valamint a civil szervezeteknek, mint például az Aprodevnek, hogy megszervezik ezeket az eszmecseréket, amelyek remélhetőleg jobb együttműködésnek vetik meg az alapjait a civil szervezetek, illetve az EU között. Számunkra az albizottság számára igen fontos, hogy folyamatosan figyeljük, hogy a képviseletek hogyan vonják be a civil szervezeteket munkájukba, és miként tájékoztatják a civil társadalmat a kormányzatokkal, illetve a miniszterekkel folytatott tárgyalásokról. Úgy gondoljuk, hogy valamennyi delegációnak megvan a saját stratégiája, hogy hogyan kezelje ezeket az emberi jogi kérdéseket. Múlt héten Washingtonban jártunk, és örömmel konstatáltuk, hogy a washingtoni képviselet is foglalkozik egy munkatárs kijelölésével ezekkel az emberi jogi kérdésekkel. Ezt várjuk a többi delegációnktól, képviseletünktől is. Megkívánjuk vizsgálni, hogy mi az Európai Parlament részéről hogyan tudunk bekapcsolódni ebbe a munkába, és örömünkre szolgál, hogy az Európai Bizottság is ilyen nyílt eszmecseréket szorgalmaz. Jeglen asszonynak, Vajdaren úrnak köszönet, és az összefoglaló szavakat pedig Schuster úr az Aprodev részéről adja elő. Hol van Mr. Schuster úr? Oké, okay. diszkrét módon hátul foglal helyet, holott ennek a meghallgatásnak a, a kezdeményezője. Köszönöm szépen, köszönet a parlamentnek és az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy megteremtette a lehetőséget, hogy ezt a fontos kérdést Közép-Ázsia vonatkozásában felvessük. Ma már eh, számos alkalommal látok, milyen fontos, hogy eh, a politikai akarat meglegyen ezekben az országokban, Közép-Ázsiában, hogy eh, ösztönözze a reformot. Ebben az összefüggésben szeretném elmondani, a e, Kazaksztánba induló delegáció felé, hogy e, nem tudom, hogy kihasználják-e ezt az alkalmat arra, hogy e, szorgalmazzák a politikai akarat kialakulását, és a kazak kormány képviselői körében ezt fölhozzák-e, hiszen ha túl hamar egyetértenek azzal, hogy az emberek az földhöz ö, ö, ö, ne juthassanak hozzá vásárlás révén, hanem csak ö, ö, azt megművelhessék, ö, amennyiben ö, nem az adott helyen cím, nyilvántartott lakhelyük van, nos, akkor ö, az ilyen kormányok ö, malmára hajtják a vizet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jegle asszony elmondta, hogy ez így volt, ahogyan ön kérte. Köszönöm az Aprodevnek és mindenkinek, aki ellátogatott erre a Közép-Ázsiának szentelt meghallgatásra, de természetesen a régió továbbra is központi helyet foglal el majd napirendünkön. A hetes pontot töröljük, mert Mártin úr ma nem tud körünkben lenni, így át is térünk a napirendünk rendünk nyolcas pontjára, de talán egy rövid ö, szünetet tartsunk, hogy a közép-ázsiai delegáció el tudja hagyni a termet, és aztán beszámolót tartunk az adhok küldöttség őslakosokkal foglalkozó állandó fórumának részvételéről. Okay, so can I, can I ask you... Elnök asszony, azt kérném önöktől, hogy a magánbeszélgetéseiket a termen kívül bonyolítsák. Nagyon örülök annak, hogy most már készen állunk arra, hogy meghallgassuk az EP adhok küldöttségének e, jelentését a 9. üléséről az ENSZ lakosokkal foglalkozó állandó fórumnak, amelyre április 28-től 30-áig került sor számosan a küldöttségből, és az albizottságunk aktív tagjai közül is itt vannak a teremben. Hallgassuk most meg őket. Nagyon hasznos volt mindenképpen, hogy az EP úgy döntött, hogy a küldöttségét elküldi, a fórumra, és kíváncsian várjuk, milyen eredménnyel szolgált a fórum, és milyen megjegyzései vannak Pródi úrnak, Kilnészen asszonynak, és ö, egy harmadik képviselőnknek is. Ponga úr is itt van körünkben, úgyhogy kérem, hogyan is lehetne fair módon a szót megadni mindenkinek. Talán Pródi úr kezdje a felszólalók sorát. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, hogy a lehetőséget megkaphatom, hogy beszámoljak önöknek. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes témák merültek föl, és kerültek terítékre. Ott az ENSZ őslakosokkal foglalkozó állandó fórumának küldöttségével. én magam főleg arra összpontosítottam, hogy meglássam, hogy azt a problémát hogyan is kezelik, amely ugye a felmelegedésből, a globális felmelegedésből fakad, és hogy az őslakosok hogyan tudnak megküzdeni ezen aspektussal, amely közvetlenül kihat rájuk. Különös tekintettel az erdők írtásából fakadó problémák megoldására. Ez volt az egyik fő témája egyéb iránt magának a fórumnak. Ahogy én látom a dolgokat, igen érdekes volt megvizsgálni, különösen azt, hogy az őslakosak hogyan látják magát a problémát, az emisszió kereskedelem problémáját. Miért? Mert a kocsabambai nyilatkozatban különös tekintettel hangsúlyozottan félelmekre. Félelmek kerültek megfogalmazásra, félünk igenis attól, hogy valahol milyen szinten ö, tudjuk kezelni a víz hiányának kérdését és az emissziókereskedelem kérdését. Ezeket az aspektusokat sem szabad elfelejtenünk, szem előtt évesztenünk, mert fontos, fontos részét képzi a probléma megoldásának az, hogy hogyan látjuk-e kérdést. A politikáink, bevezetett politikáink milyen módon ö, kerülnek végrehajtásra. Miben is áll a probléma gyökere? A probléma, amelyről szóltam, vagy inkább azt mondanám inkább, hogy én a plenárison felszólaltam erről a témáról, és hogyan is tettem ezt. Úgy, hogy megpróbáltam újra biztosítani a ö, résztvevőket arról, és kihangsúlyozni annak fontosságát, hogy a piac, az emisszió kereskedelem piaca a ö, üvegházhatású gázok esetében nem vezet minket a légkörünk privatizációjához. Mit próbálunk megtenni? Azt, hogy értékeljük, felbecsüljük, hogy milyen módon lehet kompenzálni azon országokat, amelyek erőfeszítéseket tesznek az erdőjük, erdeik megőrzéséért. És ezt komoly módon teszik. Nos, ennek a kérdésnek a tekintetében nagyon remélem, hogy tovább tudjuk-e politikát vinni, és alapvető lehetőség ez az őslakosok számára is. Miért? Mert ezen keresztül képesek leszünk arra, hogy az őslakosokat is, mint a világ kultúrájának őreit láthatjuk, és ők valóban azok, akiknek a kezében az, az emberi mm, az emberiség egésze is túlélhet ezt a nehéz időszakot ami a CO2 kibocsátást illeti átfogó politikára van szükségünk. képesek vagyunk arra, hogy elismerjük az őslakos népek kultúrájának értékeit. Bevonhatjuk az őslakotokat azon erőfeszítésekbe, amelyeken keresztül a kultúrájukat megőrizhetik. Nem csak a környezetet, a lakhelyet őrizhetik meg, ápolhatják jelenlegi formájában, hanem kultúrájukat is. Emlékeztettünk, egy hosszú beszélgetést folytattunk a Pablo Solon nagykövettel Bolíviából, Bolívia nagykövetével, aki az ENSZ bolíviai nagykövete, és valóban kulcsfontosságú személyű a probléma kezelés területén. Nos, bele is tárgyalásokat folytattunk, és lehetőségem volt az utolsó formális részében a látogatásunknak olyan eszmecserék lefontatására, amelyek igen nagy fontosságúak a szememben, és képesek tesz minket arra, hogy valóban megértsük, hogy mit akarnak az őslakosok maguk. Hogy bevonhassuk őket komoly, fajsúlyos módon a probléma kezelésbe. hiszen átfogó problémákról van szó. Köszönöm, Pródi úr, ezt az érdekes ö, felvezetést, és hogy a klímapolitikát hogyan vonta be a tárgyalásokba. Most Kiel Nielsen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Nem. Ami az erdővédelmet illeti, és a szén krediteket illeti, valamint az REDD kérdések is központi kérdések voltak. Szeretnék azért visszatérni még arra, hogy számos őslakos képviselő és latinamerikai képviselő megkérdejül jelezik ezen rendszer. Sajnálják, hogy az őslakosokat nem kérték föl ezen eljárás kidolgozása során a részvételre, és hogy semmi nem szavatolja saját érdekeik érvényesítését arról is szóltak és fel, felszólaltak az ellen, hogy kereskedelmi forgalomba helyezik az erdőket hiszen csak gazdasági érdekeket vesznek figyelembe ezen gazdálkodás során, holott spirituális fontossága van az erdőknek. És nagyon sajnáljuk, hogy csak gazdasági megfontolások érvényesülnek. Az erdőből élnek az őslakosok, és nem olyan forrásról van szó, amelyet ki kell aknázni, ki kell használni. Eljárások folytak a latin-amerikai képviselőkkel, a, a az olyan kereskedelmi cserékről, amelyeken keresztül ugye a kreditrendszeren kívül mi megnyugtatjuk magunkat, lelkiismeretünket, de nem gondolunk az őslakosok túlélésének aspektusára. Objektív módon el kell mondjam ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy John Carling aki a Fülöp-szigetek képviselője volt, ő a megközelítésében már visszafogottabb volt a e kérdéssel kapcsolatban. És ő úgy gondolta, úgy vélte, hogy az REDD-vel kapcsolatban át kell gondolni az alkalmazási, végrehajtási módokat, és nem kell alapjaiban átgondolnunk a szénkereskedelem aspektusait. Amikor az őslakosokat vizsgáljuk meg, akkor amikor ők átgondolják, hogy most az őslakosokra, az erdőre gondolunk, vagy a gazdasági kiaknázásra, és ennek a rendszernek a fenntartására, akkor persze a döntés már megszülestett, és hogy a szénkereskedelem, mint olyan, mégiscsak egy olyan mechanizmus, amelyet figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy a latin-amerikai képviselők igen jelentősen, szinte túlzottan is részt vettek a New Yorki fórumon, viszont az ázsiai és még inkább az afrikai képviselők száma igen alacsony volt. Nem tudtunk például találkozni az afrikai erdők lakosaival New Yorkban. Azt gondolom, ezt az aspektust át kellene gondolni, például annak függvényében is, hogy a fórumra helyileg hol kerül fórum hol kerül megrendezésre. Ha például Genfben tartanák meg a fórumot, lehet, hogy kiegyensúlyozottabb lenne a képviselők földrajzi megosztottsága. Néhányan felszólaltak a fórumon, itt gondolok Andein Mohamed óra, aki a az az amezik Marokkó déli részéről származó képviselőket, ős, dél-marokkói őslakók képviseletét látta el az erdőirtásról és a sivatagosodásról. Rauja Abutaba is részt vett, aki a polgári egyenlőség és negevi képviseletet látta el. A negevi sivatag beduin lakóit képviselte. Nagyon érdekes volt Marivanette Monlők, tahiti lakos, őslakos képviselő, aki sajnálatosan elmondta, hogy a francia állam milyen szinten ö, ö, ö, tartja kezében, markában a, a polinéziai, még hogy majdnem kolóniát. Nagyon érdekesek voltak ezek az előadások, és én a francia Guyané képviselet hiányát éreztem az, az Amer indián, amerikai indián őslakosok Guyán földről nem vettek részt az ENSZ fórumán, bizonyára egyszerűen pénzügyi megfontolások alapján nem voltak képesek elutazni New Yorkba, pedig azért mindenképpen fontos lenne, hogy azon problémákkal is foglalkozhassunk, amelyek az európai őslakosokat illeti. A francia Güjáni képviselő nem volt jelen eh, New Yorkban. Engem különösen szíven üt ez a kérdés, mert a francia Guyán eh, földről egyszerűen eh, az Amerika, az Amerin, hogy mondjuk ezt? Guajánai lakosok egyszerűen az arany bányászat miatt mérget fogyasztanak nap mint nap. Ők európai állampolgárok, de őslakosok, és egyik prioritását kellene képezze a mi agendánknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kirmészen azt, Örülök, hogy említett az európai őslakosokat, a számiak helyzete nagyon nehéz, hiszen Finnország nem tudta teljes mértékben ratifikálni az ILO egyezményt, miszerint a számik hozzáférhetnek a földekhez, ami nagyon nagy összeütközést okoz a finn kormány és a számi közösség között, hiszen nagyon nagy területen élnek és erdőgazdálkodást is folytatnak. Akkor még két delegációs tag Schneeberg-Jastram asszony, őné szó. Köszönöm szépen. Épp az előbb említette, hogy az európai őslakosok, akik az északi sark környékén laknak, részben képviseltették magukat, és ismertették a problémáikat is. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Központban tényleg a közép- és dél-amerikai őslakosok álltak, Úgyhogy ezzel a problémával még foglalkoznunk kell. Én először vettem részt ilyen konferencián. Felmerül a kérdés. Hát először is nagyon jó élmény egy ilyen konferencia, de ugyanakkor felmerül ez a kérdés, hogy mi értelme? Nyilván ez egy európai kérdés, hiszen mindig azok vannak ott, akik szakértők, és következtetéseket vonnak le, tehát jó, de az érintett népeknek is lehetőséget kell adni, hogy megnyilatkozhassanak. Úgyhogy az illetékes politikusoknak a feladata az, hogy ezt biztosítsák. Szeretném azt kérelmezni, hogy további adhok delegációkat küldjünk ilyen rendezvényekre, és biztosítsuk azt is, hogy a párbeszéd tovább folytatódjon. Hol van még szükség tárgyalásokra, hol támogathatjuk az őshonos népeket. Szerintem ez az alapvető kérdés. Végeredményben egy kis rossz érzés maradt mindenkiben, mert elég kevés dolog történt a gyakorlatban. Úgyhogy a kisebbségeknek mm, ez nagyon nagy igazságtalanság. Köszönöm. Köszönöm. Amikor a végkövetkeztetésekre jutunk, akkor majd visszatérhetünk erre a kérdésre. Hogy mit tehetünk. Ponga úr, kérem. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon örültem annak, hogy részt vettem a küldöttség munkájában. Az ENSZ konferenciáján. Találkoztunk a nagykövettel is. És valóban az őslakosok is részei Európának, és mivel én is őslakos vagyok, jól látom ezt a kérdést. De látom, hogy milyen sok problémája van az európai őslakosoknak. Nem először vettem részt ilyen konferencián, a gyarmatosítás elleni konferencián is részt vettem. Ez ugyanannak a követelésnek egy másik aspektusa. Ami nagyon fontos lenne, és amit említettek az őslakosok is, azok főleg az erdőgazdálkodás az éghajlatváltozásra vonatkoztak. Arra, hogy milyenek a lakhatási körülményeik. Pródi úr mondta, hogy a világ kultúrájának védői lehetnek, őrzői, őrei az őslakosok. Valóban ezen el kell tűnődnünk. Van gazdasági fejlődés, amely fontos, de az őslakosok kis csoportjainak, erdőlakóinak kérése az, amelyet mi nagy országok, európai országok képviselőnek figyelembe kell vennie. Figyelembe kell vennünk ezen lakosság, ős lakos csoportok kérését. Azt is éreztük a kisebbségek kérésein keresztül, hogy ők politikai síkon kérik, hogy a jogállásuk, az adott tagállamaikon belül ö, megfelelő ö, megfontolástárgyát képezzék. Bölcsnek, elővigyázatosnak kell lennünk annak érdekében, hogy az egyes anya országokkal kapcsolatban hogyan kezeljük a helyzetet. Egy találkozónk során rákérdeztünk arra is, hogy picit átláthassuk, milyen százalékos arányban valósulnak meg az ENSZ állásfoglalások, határozatok az a bizottság, amely az ülést vezette, annak képviselője elmondta, hogy kicsiny előrehaladás van, de nem jelentős. Aggályosnak tartjuk, hogy az, az ENSZ határozatok végrehajtása milyen módon ö, kerül megvalósításra az adott anyaországokban. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Hát, ha valaki szeretné ezt összefoglalni egy kicsit. Kilnél szellasszony? Igen. Még további tájékoztatást szeretnék adni annak fényében, amit hallottunk az erdőkről. Azon fórum, amelyre jövő évben kerül sor, különösen összpontosítja majd figyelmét az erdőgazdálkodásra. Úgyhogy a jövő évi fórum központi kérdés az erdőkérdés lesz. Valaki más? Én is szeretnék visszatérni arra, amit Kian Nielsen asszony kérdezett ma a bizottságtól, a nyugat pápuja és Indonéziában élő őslakosokról. Nagyon érdekes párbeszédet folytattunk az erdőírtásról, az ültetvényesítésről és az őslakosok jogairól. Hallottunk a norvég-indonéz kétoldalú kapcsolatokról. Ha jól értem, annak eredményeképpen Indonéziában néhány éves moratóriumot terjesztettek ki az erdőírtásra. Valóban itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a káros gyakorlatnak, amely nem csak az éghajlatot károsítja, ahogy Pródi úr is mondta, hanem a kis népeket is veszélyezteti a bolygónkon biztos vagyok benne, hogy az ön részvétele nagyon hasznos volt. Most már ezt észben kell tartanunk, hogy a mi felelősségünk az autonóm őslakos csoportok érdekeinek képviselete is. Ha tévedek, akkor tévedek, ha számikra úgy utalok, mint az egyetlen európai őslakos közösségre? Az ő jogaikra is visszatérhetünk. Jó, jó, nem Európában, az Európai Unióban. Tehát nem teljes mértékben igaz, javítja magát az elnök. Akkor nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőknek, és figyelemmel követjük a küldöttségük munkáját. Akkor mivel nem fogunk párbeszédet folytatni Martin úrral, <clears throat> lezárom az ülést. A következő ülés jövő hét csütörtökön kilenckor lesz egy külön megbeszélésünk a spanyol soros elnökséggel. Az ő emberi jogi erőfeszítésekről. Kérem, legyenek ennek tudatában. Ezen kívül elnézést. Még szeretném elmondani, hogy Buzek elnök úr, a parlament elnöke egyetértett, hogy ellátogasson ide. Tudják, hogy ő nagyon aktív az emberi jogi kérdésekben. És megígérti, hogy eljön ide az a bizottságba. Javasolt egy időpontot, ez kicsit problémás, de azért megemlíteném. Június 24-e csütörtök 3 óra. Aznap délelőtt van egy albizottságülésünk. Kicsit hagyj mérjem már föl, ki lenne itt. Jó, akkor ezt majd még megvizsgáljuk, hogy ne veszítsük el ezt a lehetőséget. Köszönöm, köszönjük ezt a találkozót, jövő csütörtökön találkozunk.